Uh, dear colleagues, we'll begin with the votes. Tisztelt kollégák, megkezdjük a szavazást. Elkins úr, ügyrendi kérdésben szól hozzá? Mr. President. Elnök úr. Elnök úr. Újra szóra emelkedem, hogy panaszt emeljek az idő kezelése miatt, a parlament működésének időrendszere miatt. Tegnap is, meg ma is megadták a szavazási időt, és újra visszaéltek ezzel a beosztással. Egy jól működő, hatékony parlament működésének jele az, hogy megfelelően tud az idővel gazdálkodni, ám kétszer ez nem történt meg. Kérem, valahogy kezeljük ezt a helyzetet, különben joggal fognak bennünket elítélni. Go ahead. Tessék, megadom a szót. Tisztelt elnök úr! Az ügyrendi hozzászólásom az első két szavazásra vonatkozik, idénre, illetve jövőre, és két dolgot szeretnék elmondani. Ezek a szavazások azt mutatják, hogy a parlament mennyire lebénult. Csak ügyrendi kérdés, mondja az elnök, csak ügyrendi kérdésben lehet hozzászólni. Nem lehet megkerülni azt a kérdést, hogy vannak kötelezettségeink. El... Elnök, elnézést, lezárom. Szavaznunk kell. Zsifo Ektesi Fernández. A, a napi rend szerint megkezdjük a szavazást. A naptárral kapcsolatos szavazás pedig a Magyar Köztársasági Elnök beszéde után következik, ahogyan hallhattuk. Úgyhogy most rátérünk a Fernández jelentésre. Um, Mr. President. Elnök úr. Általában nem kérek szót ilyen ügyben alelnökként sem, mert az elnöki tisztet nagyra becsülöm. Ám a frakciónak, az, a frakciót úgy tájékoztatták, hogy a kalendáriummal kapcsolatos szavazás a szavazási idő elején kerül napirendre, és nem Schmidt úr beszéde után. Schmidt úrnak is tartozunk annyival, a magyar államelnöknek, hogy lehetővé tegyük az embereknek, hogy eljöjjenek a, meghallgatni őt, illetve a két szavazást az ő beszéde után tartsuk. Ezért javaslom, hogy módosítsuk a napirendet úgy, hogy Schmidt úr beszéde előtt ejtsük meg elsőként a kalendáriummal, a naptárral kapcsolatos szavazásunkat. Uh, Scott, Macmillan Scott úr, az iménti észrevételére válaszolni szeretnék. Hétfőn a parlament megszavazta a napi rendet. És a napi renden azt láthatja, hogy a parlament azt szavazta meg, hogy a naptára kapcsolatos szavazás 12.30-tól 1 óra 30-ig tart. Ez a hétfői parlamenti döntés. Mr. I'm sorry, I'm Elnézést, hogy tovább húzom, de hogy látják, a szavazólistákat körbeadták a frakcióknak. Ha hiba volt ez, akkor javítsák ki, nevetségessé válunk, és egyik tagállam elnökével kapcsolatban tiszteletlenség is, hogy visszahívjuk a képviselőket a beszéde után. Legyünk túl rajta most, itt a szavazólista, semmi ok nincs arra, hogy megint visszaváltoztassuk a napi rendünket. Okay. Rendben. Nos, elmondom, mi lesz a munkánk menete. Minden hétfőn szavazunk a naptáról. Kérem, hogy hallgassanak meg, kérem, hogy ne kiabáljanak közbe. Úgy szól a szabályzat, hogy hétfőnként szavazunk a naptáról. És akik itt voltak az ülésteremben, azokkal ezt meg is tettük. Viszont az elnöknek jogában áll, a naptárat ismét szavazásra bocsátani, amennyiben a képviselők többsége ezt kéri. Tehát a saját jogkörömben eljárva arra kérem önöket, hogy a, megkérdezem önöktől, hogy kívánnak-e szavazni. Ki van amellett, hogy szavazunk, módosítsuk ellene. Tartózkodás rendben. Tehát a javaslat a következő. Having said this... Nos, kollégák, ezt előre bocsátva, arra hívom fel önöket, hogy hétfőnként legyenek itt, ha bele akarnak szólni a naptár alakulásába. Most pedig Macmillan Scott úr javaslata az volt, hogy szavazzunk a naptáról a Magyar Köztársasági Elnök beszéde előtt hogyha az idő lehetővé teszi, hiszen közben folyamatosan fogy az időnk. Kollégák, úgy gondolom, hogy mivel rengeteg ö, szavaznivalónk van, megkérdezem, hogy ki szavaz a naptára való szavazás mellett az elnöki beszéd előtt, hogyha lesz rá idő. Ki ellenzi ezt? Tartózkodás? Akkor így fogunk eljárni. Tehát szavazunk a naptáról, amennyiben marad időnk az elnöki beszéd előtt. So, colleagues, it may... Tehát kollégák, ez semmit nem változtat, amúgy is a köztársasági elnöki beszéd után fogunk szavazni. Okay, I'll tell you what I'll do. I'll... Megmondom, hogy mit fogok tenni. Elnöki jogkörömben leállítom ezt a nevetséges vitát, és elsőként szavazunk majd a naptáról. Most mindenki elégedett? Rendben. Az elnöki beszéd után még mindig itt kell, hogy maradjanak szavazni, de akkor folytassuk, kezdjük. 2012-es kettes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Egyes módosító, titkos szavazás. Ott van önök előtt a kék szerkentyű, úgyhogy megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Most pedig folytatjuk a 2013-as naptárral kapcsolatos szavazással. Kettes módosító mellette. Ellene. Tartózkodás ezt elutasítottuk, illetve javítja magát az elnök, elfogadtuk. Egyes módosító, titkos szavazás, kérem, hogy szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig térjünk vissza a Fernández jelentésre, a 2012-es költségvetés egyéb szakaszok témára. Nos, kialakult egyfajta benyomás, hogy ebből a szavazásból cirkusz lesz. A kettes módosítást elutasítottuk, úgyhogy ehhez a döntéshez tartjuk magunkat. Úgyhogy Fernández hármas módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Hatos mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 13-as bekezdés. Részenként szavazunk. Egyes rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Kettes módosítás mellette, ellene, tartózkodás ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást a kettes módosítóra. Peres Soforias. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Négyes módosítás. Név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 31-es bekezdés, név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötös módosító mellette. Ellene. Tartózkodik. Elutasítottuk. Hetes módosító. Két részben szavazunk, egy első rész. Illetve ezt visszavonták, mondja az elnök, elnézést. Elnézést, tehát nem részenként szavazunk a hetes módosítóról, hanem egyben, tehát aki mellette szavaz, emelje fel a kezét, ellene tartózkodik, elfogadtuk. A hetest ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Egyes módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőriznünk kell. Egyes módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Végszavazás. Név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálok Fernández úrnak. A következő témánk az állásfoglalási javaslat az Atlanti régió stratégiájára kettes módosító mellette. Ellene tartózkodik, elutasítottuk. Hármas módosító mellette. Ellene tartózkodás, elutasítottuk. Ötös név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nyolcas bekezdés, ismét név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Első módosító mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük képviselőtársaim, egyes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. Végszavazás, név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. Gratulálok most pedig szünetet tartunk, a köztársasági beszéd elnöke következik, és utána folytatjuk a szavazást, tisztelt kollégák.